Kedves kollégák, elkezdjük a munkát. Nagyon nagy örömömre szolgálhat, hogy itt lehetek és levezethetem ezt a közmeghallgatást. És különösen üdvözölni szeretném a szakbizottságunk nevében Krisztof Stilia, Krisztos Stilianides urat, aki az krízismenedzsment és humanitárius segítségnyújtás kérdésének eh, kijelölt eh, biztos jelöltje. A parlament csak az eljárásról beszámolva, a 118-as eh, házszabályi szabályról a 16. mellékletben szerepel ez, hallgatja, ez alapján hallgatja meg a biztosokat, biztos jelölteket személyes függetlenségükről és európai elkötelezettségükről és felkészültségükről és kommunikációs képességeikről is. És a mai feladat, a mai estének az a feladata, hogy ezt eh, a meghallgatást elvégezzük. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy ezt a meghallgatást az Európai Parlament honlapja a webben közvetíti, illetve szatellitán is fogható ez a meghallgatás. A videó felvételeket röviden a meghallgatás után on demand alapon lehetővé tesszük. 23 nyelvre van tolmácsolás. Mindenkit szorítani fog az idő, tehát de ugyanakkor kérem, hogy ne beszéljenek túl gyorsan, mert a tolmácsok nem tudják felvenni a versenyt önökkel különben, így is elég nehéz munkájuk van. Egyéb iránt a fordítás nemzetközi napja van, ezért minden jót kívánok a tolmácsainknak. A tolmácsok innen a kabinból köszönik az elnök asszonynak ilyen nagyszerű kívánságokat, és minden kollégájuknak az ülésteremben is sok jót kívánnak. A biztos jelöltnek kérdéseket, hez, kérdéseket intéztünk írásban, ezekre válaszolt, és ezeket a válaszokat mindenki megkapta a képviselőtársaim közül. Elmondom úgy, hogyan járunk el a meghallgatás során. Stylianides úr egy maximum 15 perces bevezetőt fog tartani, utána pedig a meghallgatás 45 kérdésből fog állni. Az első körben minden frakció feltesz egy egyperces kérdést, utána pedig a biztos jelölt másfél percben válaszolhat ezekre a kérdésekre. Ezután 30 perces kiegészítő kérdéseket lehet feltenni, és a válasz egy perces lehet. Tehát az első kör négy perc. Az összes többi kérdés négy, rész, négy perces részekből áll. Kérem, kedves kollégák, vegyék figyelembe, hogy az óra ketyeg, és figyelembe fogjuk venni felszólalási időt. Két további szakbizottságot meghívtunk a meghallgatásra, és ők is két kérdést feltehetnek, hiszen olyan területeken dolgoznak, amelyen mi hatáskörünkbe tartozik, az egyik a külügyi szakbizottság, a második pedig a környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakbizottság. E szakbizottságú képviselő is feltehetnek kérdéseket. El is kezdjük a munkát. Édes úr, maximum 15 percben öné a szó, parancsoljon is, köszönjük.